El señor presidente. Az elnök. Se abre la sesión, señorías. Ezzel megnyitom az ülést. Az első napi rendi pontunk Kárnok úr jelentése a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról. Négy percre megadom a szót a jelentés készítőjének pane předsedající děkuji za udělení slova. Ehm, elnök úr hölgyeim és uraim! köszönöm szépen a lehetőséget hogy itt ma beszélhetek erről a témáról. miről is van szó? egy szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló szabályról, illetve rendelet tervezetről. Először is köszönettel tartozom az jelentéstevőknek, illetve mindenkinek, aki közösen velem együtt dolgozott ezen a jelentésen, hiszen így nagy többséggel valószínűleg megszavazhatjuk majd. Az új rendelet célja az, hogy bármilyen tagállamból érkező migráns munkavállalók, menekültek vagy hontalanok mindig ellátásban részesüljenek, a biztonsági, szociális biztonsági rendszerek lefedjék őket. És csak egy országban kapjanak szociális ellátást tehát ne legyenek átfedések. A törvény értelmezését egyszerűsíteni kell. Három fő területről beszélünk. Az első a tevékenység nagy részének definíciója, tehát hogy mi számít a jelentős tevékenységnek, illetve a saját országon kívüli tevékenységek. A második kérdés a bázishely a repülőszemélyzetek tagjaira vonatkozóan. A bázishely az a reptér, ahonnan és ahova a legtöbbet repülnek. és ez pedig meghatározza, hogy melyik állam törvényei vannak érvényben. Aztán ott van a munkanélküliség státusza, vannak olyan tagállamok, ahol van munkanélküliségi biztosítás az önálló vállalkozók esetében, máshol ez nem létezik. Ez a harmadik terület, amelyel foglalkozik a rendelettervezet. A rendelet értelmében az önálló vállalkozó és munkanélküliségi segélyt kap, illetve biztosítást abban a tagállamban, ahol utoljára dolgozott. A polgári légiközlekedés területén nagy volt a bizonytalanság, ezt sikerült megoldani, hiszen a bázishely az a hely, ahol a repülő személyzet munkájának nagy részét végzi. Nagyobb biztosítást tudunk adni egyre több embernek, és ez jó hír az egységes piac számára illetve a munkanélküliségi ellátások és előnyt jelentenek ezen emberek számára. Köszönöm szépen a támogatásukat. Kablok! Köszönöm. Köszönöm szépen, Kablok úr. Az illetékes biztos sajnos meg nem érkezett meg, ezért a hozzászólók listáját a különböző politikai frakciók hozzászólóival folytatjuk. Eszaja asszony a néppárt nevében kap szót. Harmillista, että komissi, komissario ei ole... Köszönöm szépen. ...meidän puheenvuorojamme aiheesta. Köszönöm szépen, elnök úr. Jäsenvaltioiden kannanottoja sosiaaliturvan koordinoinnissa rajat ylittävissä tapauksissa. Työvoiman vapaa liikkuvuus... Nagy kár, hogy nincs itt még a biztos úr a parlament a tanács javaslatát követte a szociális biztonsági rendszerek harmonizálásának témájában. Az emberek máshol is dolgozhatnak, mint saját tagállamukban, és ez pozitív aspektusa az egységes piacnak azonban kihívást jelent a tagállamok számára, hiszen eltérések mutatkoznak a társadalombiztosítási rendszerekben a különböző tagállamokban, illetve természetesen a visszaéléseket is meg kell akadályozni. A célkitűzésünk az, hogy a szociális biztonsági rendszereket összehangoljuk és frissítsük, hiszen a tagállami jogszabályok változtak. A rendelet egyértelművé teszi, hogy melyik szabály legyen ér- érvényben egy munkavállaló számára, aki különböző tagállamok különböző munkaadóinak dolgozik. Természetesen nem igazán jó ötlet az, hogyha folyamatosan megváltoztatjuk, hogy melyik törvény érvényes egy adott személyre, azért, mert különböző országokban dolgozik. Egy önálló vállalkozó, aki munkanélküli, munkanélküliségi biztosítást, illetve segélyt kaphat abban az országban, ahol dolgozik, vagy dolgozott, még akkor is, hogyha a tartózkodási helye szerint országban nem létezik ilyen biztosítás. A javaslat csak azon munkavállalókra érvényes, akik valóban határon átnyúló tevékenységeket folytatnak. Vissza kell térnünk erre a kérdésre, két év múlva meg kell néznünk, hogy okoz-e problémát a tagállamok között. Köszönöm szépen, a asszony. Időközben az illetékes biztos úr is megérkezett, így hát megadjuk neki a szót. Parancsoljon, biztos úr. Uh, Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt képviselők! A mai tárgyalásunk témája konkrét intézkedéseket jelent a nemzeti társadalmi biztonsági rendszerek intézkedéseiben. Gyakorlati rendelkezések ahhoz, hogy az EU állampolgárok a határokon átnyúlóan szállíthassák magukkal a, szolgá- a szociális szolgáltatásokat, hogyha a társadalmi, szociális és jogi helyzet is változik. A modernizált társadalombiztosítási szabályok 2010-es változtatása óta a nemzeti jogszabályokba és a mindennapok gyakorlatába bekerültek, és éppen ezért bizonyos hiányosságokat meg kell szüntetni, egyéb pontokat tisztázni. A ma tárgyalt kérdés éppen ezért a legutóbbi fejleményeket veszi figyelembe, olyan elképzeléseket, amelyeket nem dolgozott ki a jogszabály részletesen. Bár a javaslat technikai jellegű, mégis közvetlen gyakorlati hatása van az emberekre. Azokra, akik az európai szintű intézkedésekre támaszkodva veszik igénybe a mozgásszabadsággal kapcsolatos jogaikat. A 2010-es állásfoglalás alapján egyértelművé vált, hogy a mozgásszabadság és a lakhelyhez megválasztásához való jog összekapcsolható, és így csak így lehet az alapvető szabadságjogot érvényesíteni. Ez különösen akkor igaz, hogyha a javaslat két további érzékeny kérdését megnézzük a, a bázishely elve a repülőn szolgálatot teljesítők számára, illetve a munkanélküli önfoglalkoztatottak számára, akik lakhelyüket, illetve lakhely szerinti államukat meghatározzák Biztosíthatok mindenkit arról, hogy a technikai kérdésre vonatkozó kompromisszum megfelel a jogszabály szellemének, koordinálja és védeni kívánja a munkavállalók jogait. Világosságot teremt a munkavállalói és állampolgári jogok terén, és abban az eset, azokra az esetekre vonatkozóan is, hogy mikorra vonatkozik ez a jogi szöveg. A jelentéstevő hangsúlyozza azt, hogy első olvasatban fontos lenne elolvasni a a tervezetet, és hálás vagyok azért, hogy kompromisszumokat szem előtt tartva próbálták a módosításokat megfogalmazni. Teljes mértékben támogatjuk a módosításokat a bizottság nevében, és örülünk annak, hogy segíthetjük az intézményeink között együttműködést a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a szocialisták és demokraták frakció nevében Cerkász úr másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék a tanácsnak, a biztos úrnak, a biztosok kollégiumának és Kabnak kollégámnak köszönetet mondani, illetve gratulálni a kitűnő munkáért. Jó munkát végeztek, hiszen az érintett rendelet frissítésére jó megoldásokat találtak, és az ezáltal biztosított vívmányok rögtön rendelkezésére állnak minden érintetnek. Két új dorság van az egyik, az új 65. cikkely, amelyben meghatározzuk, hogy a határon át ingázók is megkapják a munkanélküli ellátásokat, illetőleg javul az ő ellátások, és különös említést érdemel a 11. cikkely, amely bevezeti a bázishelynek a fogalmát, és ezzel nagyobb biztonságot ad az alkalmazandó jog tekintetében. Európa azonban egyre inkább kételyeknek van kitéve a közvéleményben, most azonban bizonyítékot szolgáltatunk arra, hogy a munka világában az érintettek az európai vívmányok következtében megfelelő ellátásban részesülnek, úgy nyugdíjasként, mint munkanélküliként. És ez is hozzájárul a különböző európai tagállamokból érkező munkavállalók egyenlőségéhez. A tanács azt mondta, hogy a szociális modellnek, élénknek, élőnek kell lennie, élettel kell azt megterítenie. Ezt bizonyítjuk most is. Köszönöm szépen, Cerkasz úr. Most pedig a következő információkat mondom a dél-európai képviselőtársaimnak. Éppen most hallottam, hogy szabanoknak kell ejteni helyesen a jelentéstevőnek a nevét. Én magam is tévesen ejtettem ki a nevét, ezért szeretnék bocsánatot kérni. Sajnos a déleurópaiak számára cseh nevek nehezen ejthetőek ki. Most pedig a liberálisok és demokraták nevében Ovir asszony két és fél percben kapszott president, Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Az a jó, hogy az Európai Unióban bárhol élhessünk és dolgozhassunk, ez minden európai polgárnak a rendelkezésére kell, hogy álljon. A munkavállalók szabad mozgása az egyik legfontosabb vívmány a működő belső munkaerőpiac szempontjából. És éppen ezért fontos, hogy megfelelő társadalombiztosítási szabályokkal is rendelkezzünk az európai munkaerőpiacon, amelyek támogatják a munkavállalókat abban, hogy szabadon mozoghassanak, és ne kelljen aggódniuk a társadalombiztosításuk, illetőleg a nyugdíjbiztosításuk miatt. 10 évvel ezelőtt vitatkoztunk a jelenleg hatályban lévő rendeletről, azonban azóta nagyot változott az európai munkaerőpiac, új foglalkoztatási modellek jelentek meg, és változtak a tagállami jogszabályok is. Éppen ezért üdvözlendő az, hogy most újra elővesszük ezt a rendeletet, és azt aktualizáljuk. A parlamentnek gondoskodnia kell a jogbiztonságról, már pedig társadalombiztosítás, megfelelő társadalombiztosítási juttatások nélkül nem igazán élvezhető a munkavállalók szabad mozgásának joga. A újonnan bevezetendő szabályok, amelyek a társadalombiztosítási juttatásokat érintik, illetőleg a polgári légiközlekedésben szolgáló repülőszemélyzet bázishelyének a meghatározása nagy változást hoz, és biztosítja azt, hogy azonos értékű hozzáférése legyen minden polgárnak az egyes biztosítási rendszerekhez, függetlenül attól, melyik tagállamból jönnek. Az egyszerűsítésre irányuló módosítások pedig szintén mind a 27 tagállam polgárainak a érdekeit, illetőleg az európai gazdasági térség egyéb tagállamaiból érkező polgárok érdekeit is szolgálják. Fontos, hogy a nemzeti rendszereket megfelelően koordináljuk, biztosítsuk a megfelelő információcserét, és a különböző juttatásoknak a kifizetésére biztosabb módon gyorsabban kerülhessen sor. Az ALDE frakciója támogatja az első olvasati elfogadását a módosításoknak. A jelentéstevőnek és a többi árnyék előadónak szeretnék köszönetet mondani a jó és minőségi együttműködésért. Köszönöm szépen, Ovir asszony. Most a zöldek frakciója nevében két és fél percben Lambert asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet tartozom a jelentéstevőnek a munkájáért. Ahogyan elhangzott, egy technikai jellegű anyagról van, na, van szó. Nagyon fontos ez azonban az állampolgárok számára az Európai Unióban. És ahogyan elhangzott, itt van a egyik legkorábbi jogszabály felfrissítése. Alapvetően átalakítottuk 2009-ben ezt a jogszabályt, és most ennek a frissítése történt meg. Azt hiszem, hamarosan látni fogjuk, hogy az új elektronikus rendszer, amely az egészet alátámasztja, hogyan lép hatályba, és remélhetőleg gyorsabban lehet majd az állampolgárok aggájait orvosolni, hiszen miről is van szó, az állampolgárok jogainak fenntartásáról, azon állampolgárok jogairól, akik határon átnyúló tevékenységeket folytatnak. Gondolok itt a különböző ellátásokra, egészségügyi, illetve szociális juttatásokra, és így tovább. Nagyon fontos, hogy ezeket a jogokat fenntartsuk és egy nagyon is állampolgár barát eredményt sikerült kovácsolni az első olvasat végére. Ahogyan elhangzott, célja az, hogy az azon egyének jogait föntartsuk, akiket lefed az a társadalombiztosítási rendszer. Lehetőség volt ez arra is, hogy csökkentsük a költségeket az üzleti vállalkozások számára, illetve a mobil munkavállaló számára lehetőséget nyújtsunk arra, hogy a legolcsóbb helyen regisztrálják a munkavállalókat, már ami a szociális biztosítási rendszert illeti, és ezt a kiskaput bezárta ez a mostani felülvizsgálat, hiszen, hogyha az ember olyan országban van regisztrálva, ahova egyáltalán nem tartozik és nem köti semmi, és ugyanakkor egészségügyi ellátást szeretne kapni a tartózkodási helyének országában, ez nagyon sok konfliktushoz vezethet, akkor is, hogyha az adott cég úgy érzi, hogy jól jár el, mégis ez nem méltányos és nem fair a munkavállaló felé. Ezért nagyon örülök annak, hogy a bázishely definíciója megszületett, és ezért teljesen egyértelművé vált, hogy hol vannak az egyéni munkavállalók regisztrálva, és milyen jogokra számíthatnak. Tehát azt hiszem, hogy nagyon jó ennek a dokumentumnak az eredménye, és nagyon örülünk annak, hogy első olvasatban ez siker koronázta. Köszönöm szépen, Lambert asszony. A következő az EKR, e ECR nevében másfél percben ilyen a Kudakis asszony. Köszönöm szépen. Ezekben a nagyon nehéz időszakban valóban meg kell könnyíteni a vállalkozók és a munkanélküliek számát. Korábbi vállalkozóként én magam is tudom, hogy hogyan lehet csökkenteni saját vállalkozáson költségeit, de az is fontos, hogy ne kerüljék meg a vállalatok a társadalombiztosítási fizetési kötelezettségeiket. Londonban, a választókörzetemben az Európai Unió beruházóinak koncentrálódnak. A, a az FDI az egyik legfontosabb eleme London sikerének. Akkor, amikor a vállalatok Microsoft, Sophie Londonban beruházást eh, indít, az egyik oka ennek az, hogy ezek a vállalatok befizetnek a brit társadalombiztosítási renderbe is. Ugyanez igaz a vállalkozóikra, akik a, a brit felség területen élnek. Sajnos volt azonban egy olyan kiskapu, amelyel a légitársaságok a társadalombiztosítási kifizetéseiket a működési helyszínük szerinti országban fizettek. Voltak olyan pilóták, akik Belgiumban, Franciaországban, Spanyolországban, más EU tagországokban dolgoztak, és tulajdonképpen társadalombiztosítást Írországban fizettek, ahol a cég eh, repülőgépeit bejegyeztették. Ez a jelentés befejezi ezt a fajta szociális dömpinget azzal, hogy arra kötelezi a munkáltatókat és munkavállalókat, hogy a bázishelyükön fizessék a járulékokat. Örülök annak, hogy ez a jelentés végre megszünteti ezt a kiskaput, amely az embereket arra vette rá, hogy a befizetéseket ne ott fizet, tegyék. Köszönöm szépen, Ének Urdákis asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés a szociális biztosítási rendszereknek a koordinációjára vonatkozik, és olyan megoldásokat támogat, ami a munkavállalóknak az egyenrangúságát támogatja. Minden egyes módosító indítványnak ebbe az irányba kell haladnia, és biztosítania kell azt, hogy úgy a munkavállalók, mind a munkanélküliek nagyobb mobilitással rendelkezzenek, és nem szabad azt megengedniük, hogy az utolsó munkahelyük eh, szerinti helyhez kötődjenek visszavonhatatlanul. A szociális biztosítási rendszereknek a jobb koordinációja, azt az alapelvet kell, hogy kövesse, annak kell megfelelnie, hogy azonos biztonságot kell, szociális biztonságot kell biztosítani a munkavállalóknak minden egyes tagállamban. Az Európai Bizottságnak a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos elképzelései is fontos szerepet játszanak, hiszen itt egy millió olyan európai polgárról van szó, aki kiküldetés vagy kirendelés keretében külföldön kell, hogy munkát végezzen. Tehát fontos, hogy a, ebben a körben meg őrizzük az egyensúlyt a különböző témák között, és erre szükség van most különösen, hogy Európa válsággal küzd, és más kontinensekkel kell konkurálnia. Köszönöm szépen, most Zuber asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés kinyilvánítja, hogy az az önfoglalkoztató, aki több országban dolgozik és munkanélkülivé válik, annak a fő jövedelemszerző tevékenysége szerinti országban kell szociális ellátásban részesülnie. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy ha két tagállam érintett az ügyben, akkor mégiscsak annak az előírásait kellene alkalmazni, amelyik előre haladottabb, korszerűbb szociális biztonsági rendszerekkel rendelkezik. Aztán itt vannak a színlet szerződéssel foglalkoztatottak, az ő esetükkel is foglalkozni kell, és a jogszabályok keretében meg kell akadályozni a színlet szerződésekkel való foglalkoztatást többek között az ellenőrzés növekedésével. A repülő személyzeteket ott kell biztosítani, ahol a tényleges tevékenységüket végzik, és megfelelően kell ellenőrizni, hogy az ő foglalkoztatójuk, az a vállalkozás hol rendelkezik székhelyjel, hol fizet járulékot, így kell elkerülni, hogy elkerüljék a járulék fizetési kötelezettséget ezek a vállalatok. Kedves kollégák, most a portugál szociális biztonsági rendszer soha nem látott támogatásnak van kitéve. Éppen ezért szeretnénk arra utalni, hogy a szociális biztonsági rendszerek harmonizálására vonatkozó bizottsági javaslat, illetve fehér könyv a nyugdíjbiztosítással kapcsolatban, amely most a magánrendszerekre épít, ahelyett, hogy közkézen lévő rendszerekre építene. Ez is rombolja az európai szociális biztonságot. Portugáliában nagyon sok szociális ellátást most csökkentenek, privatizálnak. Mi azt szeretnénk, hogyha közkézen lévő szolidáris rendszer maradna fenn a jövőben is. Köszönöm szépen, Zuber asszony. Por Verman asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az új jogszabály minden érdekelt fél számára világos helyzetet teremt a vállalatok, a biztosítók és az érintett állampolgárok számára. Különösen fontos, hogy figyelembe veszi a mobil határon átnyúló formában dolgozó embereket is, akikre szükség van Európában. Szociálisan igazságos, nem okoz több költséget, és az állampolgárok számába nagyobb szociális biztonságot, átláthatóságot és világosságot teremt. Két szempontot különösen fontosnak tartok. Az egyik az az, hogy világosan meghatározzuk a szubstanciális részt a 13-as cikk első bekezdésében, másrészt pedig pontosan a home base, tehát bázishely tartalmát. Ez például a repülőgép személy számára nagyon fontos. Éppen ezért pontosan arra a jogi biztonságra van szükség a, választ, a vállalatok és munkavállalók számára, amelyekkel előre kalkulálhatnak, és megakadályozhatjuk a szociális dömpinget. Köszönjük az előadónak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vernas, Vertman asszony. A következő

köszönöm milan kollegámnak a munkát és remélem hogy valóban hasznos lesz. itt egy olyan ügyről van szó a koordinációról amit egyébként sokszor fogunk még vitatni évről évre újra és újra elő kell venni. köszönöm a szót elnök úr! köszönöm szépen egy asszony. köszönöm szépen köszönöm az előadónak és ahogy az előttem szóló mondta, én magam is üdvözlöm ezt a tervezetet, amiről ma szavazunk. Az európai belső piac a munkavállalók számára sok előnyt jelent, a vállalatoknak is. De eddig sajnos a határon átnyúló mobilitásra vonatkozó hiányosságokkal visszaéltek. Ahogy az előttem szólók közül sokan említették, a légiforgalomban is. Tudatosan úgy intézték a régi társaságok a a szabályokat, hogy a légiszemélyzet abban az országban volt biztosítva, amely a legolcsóbb volt a társaság számára. Ezzel torzították a versenyt. Ez bér és szociális dömping a munkavállalók kárára. Ezért az európai szociáldemokraták éppen ezért kiálltak amellett, hogy a légi személyzet társadalom biztosítása is ott kell, hogy adott, ott legyenek adófizetési kötelezettségre, illetve biztosítás fizetési kötelezettségre, ahol dolgozik a személyzet. A szociális felelősség szempontjából ez nagyon fontos. Enélkül nincs szociális Európa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Steinbrück asszony. Egy percre megkapja Csárnecki úr a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy jelentést egy olyan kolléga mutatta be és készítette el, akit már csak azért is dicsérnünk kell, mert hogy a mi frakciónkhoz tartozik, de hát azért vannak más előnye is ennek a jelentésnek. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy Hippokratésznek az esküje hogyan hangzik. Primum non nocere. Tehát a legfontosabb az, hogy ne okozzunk kárt. Így tehát ebben a vitában nem munkavállalókról kell csak szólnunk, hanem azokról, a munkáltatókról, foglalkoztatókról, és akik őket alkalmazzak, alkalmazzák. Válság idején óvatosan kell cselekedni, és minden egyes kidolgozott megoldásnak úgy a munkavállalók, mint a munkáltatók érdekeit szolgálnia kell. Csaneszki. Köszönöm szépen, Csánecki úr. Paska úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Az egyik alapfeltétele a jól működő munkavállalói szabadságnak, az, eh, mozgásszabadságnak az Európai Unióban az, hogy legyenek harmonizációs és koordinációs szabályok a tagállamok társadalombiztosítási rendszereire vonatkozóin is. A jelenlegi hatályos szabályok olyan rendeletekre vonatkoznak, a 833 és a, a 987-es, amelyeket a bizottság módosítani kíván. Ezeknek a módosított rendeleteknek a módosult valóságot kell, hogy tükrözni tudják. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a 13-as cikk első bekezdését a 833-asból megfelelő formában módosítsák, melynek alapján azok a munkavállalók, akik több munkáltatónak 883-asból vagy több államban dolgoznak, megfelelően kiszámítható formában rendez, rendezve legyen társadalombiztosítás fizetési kötelezettségük. Ezen személyek védelmére nagyon nagy szükség van a munkaerő piaci visszaélésekkel szemben. Köszönöm szépen, szól az elnök. Egy percre Obermeyer úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Új mobilitási formák jelennek meg a globalizációval. A légitársaságok, a bázisországok, a bázishelyükkel különböző európai tagállamokban is megjelenhetnek, de nem szabad, hogy visszaéljenek ezzel a munkavállalói jogok terén. Az alapvető járulék fizetés független rendelkezések azonban kárt okoznak. Ausztriában pont ez volt az eset. Az Európai Bíróság kártérítésre kötelezte Ausztriát egy francia állampolgárral szemben, azzal az indokolással, hogy a társadalombiztosítási segély biztosítása a tulajdonjog keretébe tartozik. Ez az európai szociális turizmusnak az alapjául szolgálhat. Mindig oda vándorolnak, ahol a legmagasabb a szociális juttatások szintje. Köszönöm. Señora Mayer, Köszönöm szépen, Óbemájer úr. Most pedig megadom a szót Christensen asszonynak egy percre. Úrnak. Köszönöm szépen. Hogyha olyan egységes piacot szeretnénk, ahol biztosított a tőke, a munkavállalók, az árok és szolgáltatások szabad mozgása, akkor egy jól működő egységes szociális biztonsági piacra is van szükségünk, a rávonatkozó jogszabályokat folyamatosan frissíteni kell a munkavállalóknak nem szabad, hogy nehézségeik legyenek abban az esetben, hogyha két különböző tagállamban kívánnak munkát vállalni, és nem szabad, hogy ahhoz vezessen a helyzet, hogy elutasítják a felkínált munkát, mert nem tudják, hogy a felkínált munkával együtt milyen szociális, biztonsági jogosultságok járnak. Ez különösen érvényes azokra, akik a határon át ingáznak, és náluk ugye meg kell határozni a főkereseti eh, tevékenységnek eh, a helyét hogyha ott van a főkereseti tevékenység helye, ahol az ember lakik, akkor természetesen ott lesz biztosítva. Fontos előny az is, hogy most a polgári közlekedésben alkalmazottak számára is meg van határozva a bázis helynek a fogalma, és nem lehet eh, elkerülni így helyezéssel a magasabb járulékokat. Köszönöm szépen. Krisztenzen úr, most pedig áttérünk a spontán hozzászólások ra Nikolasics úr kap elő sőként szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, gratulálok, gratulálok uh, Cabrnok úrnak, hiszen képes volt a politikai frakciókat összefogni és egy irányba terelni. Pontosan ez az, ami sikerre vezet, akkor, amikor az állampolgároknak segítséget kívánunk nyújtani akkor, amikor a biztosítási jogokat fent akarjuk tartani olyan állampolgárok számára, akik határon átnyúló tevékenységeket végeznek. Pontosan ezért vagyunk itt, ez a feladatunk. Nagyon örülök annak, hogy a külföldön dolgozók aggájait sikerült orvosolni, bár természetesen nem csak szomszédos országról van szó, amikor külföldön dolgozó személyekről beszélünk, néha távoli országokban dolgoznak ezek a munkavállalók, és most tisztáztuk a társadalombiztosítással kapcsolatos jogokat a repülő, repülési személyzet számára is, hiszen egy új definíció született, a bázishely definíciója. A dokumentum egyszerűsíti a helyzetet, illetve tisztázza azt is, hogy a munkaadóknak hogyan kell kezelniük a szociális biztonsági kérdéseket. Köszönöm egy percben, Cseszjov Leka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság jelezte, hogy az elmúlt években a törvényalkotás a tagállamokban módosult, de az állampolgárok szociális viselkedése is. Egyre több a, az Európai Unió államai között a munkavállalói migráció, és egyre több olyan helyzet van, ahol a vállalatok különböző országokban működnek. Ezek a változások nem csak a gazdasági válság eredményeképpen alakultak ki, összefüggnek azzal is, hogy a munkavilága dolgoz, változik az állampolgárainknak mobilabbaknak kell lenniük. De az is fontos, hogy ne felejtsük el, hogy állandóan változik az élet. Egyszerűen nem lehet csak ülnünk, és kikalkulálni, hogy tíz év múlva milyen lesz a munkaerőpiac. Új foglalkozások alakulnak ki, az állampolgárok egyre mobilabbak, és a jövőben is ez így lesz. Éppen ezért el kell gondolkodjunk azon, hogy a társadalom biztosítási és társadalom biztosítási rendszerek hogyan koordinálhatók. Köszönöm. Egy percre kapja meg a szót. Tiene la palabra por un minuto la señora Blinkevicsuti. Blinkevics utasszony. Dėkoju eh, pranešėjai ir pritariu tai Köszönöm szépen, elnök úr, szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, különösen azért a részért, amely a szociális biztonsági rendszereknek a módosításáról szól, hiszen ez a passzus a jelentésben rendkívül fontos a tagállamok számára. Én nagyon is támogatom azokat a módosításokat, amelyeknek a célja az, hogy erősítsék a munkavállalóknak a szabad áramlását. Az a helyzet, amikor egy önfoglalkoztató, vállalkozó valamely tagállamban dolgozik, és éppen ezért jutatásokra jogosult, ugyanakkor ezt az országot aztán elhagyja, és ott elveszti a korábban megszerzett jogosultságokat, Nos, ez a helyzet, ez elfogadhatatlan egy toleráns Európában. Az Európai Bíróság is megerősítette, hogy a munkanélkülivé vált polgárok egy másik országba áttérve jogosultak ott is munkanélküli ellátásokat igénybe venni, különösen a akkor, hogyha ezek a szociális juttatások azonosak. Köszönöm szépen. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susțin și eu modificarea Köszönöm szépen. Elnök úr, én is támogatom a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló új szabályokat, hiszen ezek biztosítják a jogszabályok keretében, hogy javuljanak az ellátások. Én üdvözlöm azt a javaslatot is, hogy a tagállami szabályozásokat igazítsuk hozzá a közös szabályokhoz, hiszen ezek is erősíteni fogják a határokon átívelő munkavállalói mobilitást, és ez egységességet fog hozni a munkaerőpiacon is. Román és bolgár munkavállalók ugyanakkor sokkal inkább kivannak téve korlátozásoknak, mint más tagállamokból származó munkavállalók. Jól lehet, erős a verseny a munkaerő piacon. Tehát az ő egyen rangúságuknak a biztosítása is növelni a versenyt. Fontos, hogy a szociális biztonsági rendszerek és így a munkanélküli ellátások keretében is egyenjogúságot kapjanak Üdvözlöm a 65. cikkely módosítását, mindenképpen javulást fog hozni ez a szociális valóság keretében. Köszönöm szépen, Bacescu asszony. Most pedig Batten úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Szociális Biztonsági Rendszer, társadalmi biztosítási Rendszer harmonizálása nem az ellátási rendszer harmonizálását jelenti, ez, el, ez el, megvalósíthatatlan lenne, hanem ehhez a rendszerhez való hozzáférést biztosítja minden állampolgár számára. Ez pedig azt jelenti, hogy a társadalombiztosítási rendszerek ugye eddig mindig arra irányultak, ahol a legkönnyebb volt ez megfizetni. Az Egyesült Királyságban 5 millióan várnak lakásra, ugyanakkor 50%-a a lakásoknak azon, em, azon embereknek kerül a kezébe, akik nem az Egyesült Királyságban születtek. Nagyon sokan természetesen állami támogatásból élnek, Sokan az Egyesült Királyságba vonulnak azért, hogy ellátásban részesüljenek. Senkinek nem szabadna állami lakást kapnia addig, amíg nem fizet adót egy meghatározott ideig. Köszönöm szépen, Petener. Lumen úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Üdvözlöm azokat az egyszerűsítéseket, amelyeket a rendelet módosítása magával fog hozni. Mint önök is tudják, már régóta próbálok találni egy rugalmas megoldást a szociális biztonsági rendszerekre, hiszen ez előnyel jár minden európai polgár számára, egyszerűsítést hoz a tagállamok számára, és jobban megfelel a polgárok igényeinek a szociális biztonsági rendszerek koordinációja, erősebb koordinációja mindenképpen előre lépés a mai gazdasági válság kontextusában, úgy a munkaerő piac szempontjából, mint a munkavállalók szabad áramlása szempontjából a 233-as cikke és minden más szabályozás is igazod, igazodnia kell a jelenlegi helyzethez. És ezen kívül természetesen a tagállamoknak, a tagállami kormányoknak is megfelelő politikát kell kialakítaniuk, és jól működő szociális biztonsági rendszereket kell fenntartaniuk. E rendelet, illetve a módosítása szellemében kell együttműködniük egymással és velünk is olyan munkavállalók esetében is, akik nem a saját tagállamokban vállalnak munkát. Köszönöm szépen, Lumen úr. Most pedig egy percben Vlasikova asszony kap szót. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A társadalombiztosítási rendszerek koordinálásának a célja az AKI modernizálása, és hogy befolyásoljuk azt, és hogy alkalmazkodjunk jobban a szociális valósághoz a juttatásokat, a jogosultságokat is modernizáljuk. Ha egy munkavállaló egyszerre több tagállamban dolgozik, akkor nagyon fontos meghatározni, hogy eh, a munkavállaló munkatevékenységének döntő részét hol folytatja. Figyelembe kell venni a különböző szakmai tevékenységeket, elsősorban a rendkívül mobil munkavállalók esetében biztosítani kell azt is, hogy az önfoglalkoztatottak, az egyéni vállalkozók annak az országnak a szabályaihoz alkalmazkodjanak, ahol dolgoznak, de a hazatértőket követően legyen meg lehetőségük arra, hogy integrálódjanak a munkaerőpiacra otthon is. Köszönöm. Köszönöm én is, Lasikova asszony. Bronz úr a következő whatever the matter being debated all roads lead to the same place. bármiről is legyen szó a mélyebb politikai és gazdasági ö, integráció felé haladunk. Először is mit látunk? Azt mondtuk, hogy a munka szabadon mozoghat, tehát szabadon vállalhatunk munkát más országokban. De ö, hogyha eltűnt az embernek a munkahelye, akkor haza költözött az ember. Most a kifizetések szabadságát látjuk, ez pedig az önálló vállalkozók számára egy biztonsági hálót jelent. Tehát nem az embereket, hanem a politikai célkitűzéseket támogatjuk, és maximalizáljuk az emberek mozgását a nemzeti identitások alátámasztása érdekében. Ilyen koordináció nélkül a szabad mozgás nem működhetne, mondja a jelentéstevő. Az intézkedések nem az egyedi igényeket próbálják kielégíteni, gondolok itt az önálló vállalkozókra, hanem egy hosszú távú terv részét képezi, amely hatalmat épít. Köszönöm szépen, Bronz úr. Most pedig Andor László biztos kap szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat, amiről beszéltünk, a meglévő jogszabályra épít azzal, hogy garantálja a társadalombiztosítási juttatásokra való jogosoltságot a munkavállalók számára akkor is, amikor tagállamok között mozognak. A határon átnyúló mobilitásra gyakorlati választ és megoldást kell ilyen konstruktív légkörben találjunk. Úgy gondolom, hogy a különböző dossziékra való utalás, mint a munkavállalói kiküldetés is sokat segített, és erre én nagyon figyeltem. Figyeltem mindarra, amit a, a szociális lakások, a hajléktalanságról mondtak, ez is nagyon fontos a szegénység elleni harcban. Mégis a ma, mai vita tárgya technikai jellegű rendelkezésekkel biztosít, kívánja biztosítani a hatékony szociális juttatások koordinálását és ennek a valóságát a mindennapi életben kívánja érvényesíteni. A tanács és a parlament közti együttműködés kiváló, a bizottság szempontjából is várjuk, hogy első olvasatban elfogadják a javaslatot. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, és a következő hozzászóló két percben az előadó já bych chtěl velmi rychle poděkovat za širokou podporu i za spolupráci pracovníkům jak komise. köszönetet mondani a köszönöm a támogatásokat, köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak az együttműködést. Ahogy hallották, valóban mindenki támogatja. Nem pusztán technikai, hanem politikai jellegű is ez a változás. A javaslat a munkavállalók szabad mozgását, a tőke szabad mozgását, az önfoglalkoztatottak szabad mozgását támogatja, egyszerűsíti és világosabbá teszi a szabályokat, könnyebben érthetővé. A mi munkánk az, hogy megteremtsük a jogalkotási szere- kereteket a vállalkozók számára, és ne terheljük a, a tagállamokat egyre nagyobb adókötelezettséggel. Támogatom a javaslatokat, a tagállamok szociális ügyekben való előjogait őrzi ez és óvja. A javaslat nem jelent további költségvetési terhet a tagállamok szintjén, és nem irreális elvárásokkal sem, nem jár együtt irreális elvárásokkal sem. A munkavállalói jogokat és kötelezettségeket és a munkáltatóit egyaránt figyelembe veszi támogatjuk az Európai Unió alapvető kötelezettségeit. Köszönöm szépen az előadónak az összefoglalót. Cseszlovjevszka asszony. A következőhöz szeretnék hozzászólni, oda jelentkeztem. Á, szóval oda? az anticipáció az egy nagyon jó érdem az ember, illetve tulajdonság, de nekem ez úgy látszik most nem jött be. Köszönöm. Ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra ma kerül sor 11 óra 30-kor. A, megszakítjuk az ülést röviden, Tehát megszorítjuk két percre az ülést.